Colleagues, let us start. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Két, sőt három meghallgatás van a mai napon. Első napirendi pont a napirend elfogadása. Ezzel kapcsolatban van megjegyzés. Nincs. Akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet elnök közleményei. Ugye, mint mindig ma is a webben lehet követni a mai ülés tolmácsolás. 20 nyelven áll rendelkezésre a mai napon. Január 22-i koordinátori ülésnek a döntéseit e-mailben kiköltük február 6-án minden képviselőnek. hármas napi rendre pontra térünk át. Közös Kutatóközpont ismerteti a blokkláncról és a mesterséges intelligenciáról szóló jelentéseket. Üdvözlöm Alexander Polvora urat és Massimo Krája urat a Közös Kutatóközpontból. A Közös Kutatóközpont az Európai Bizottság tudományos és tudás szolgáltatása független tudományos tanácsadást biztosít az EU szakpolitikáihoz. 45 perc áll rendelkezésre ehhez a napirendi ponthoz. Aki szeretne felszólalni, kérem, hogy ezt jelezze a névkártyájukat emeljék föl. És most megadom a szót Polvara úrnak és Krájera úrnak, hogy meghallgassuk a prezentációkat. Mind a kettőjüknek 6 perce van, ezt követően a koordinátorokat hallgatjuk meg, akiknek két percük lesz. Először hallgassuk meg a prezentációt, tessék. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a szakbizottságnak ezt a lehetőséget múlt évben készült. Szeptemberben mutattuk be először ezt a jelentést. 65 egység döntő dolgozott együtt több főigazgatósággal. Ebben a jelentésben hét folyamatos változást jelöltünk meg, finanszírozástól a kormányig. Bizonyítékon alapuló tanulmányt készítettünk. A blockchain-nel kapcsolatos kérdésekkel kezdjük a jelentésben el tudják ezt olvasni, illetve a honlapon is ez fönn van, és mit jelent mindez, ebben most mélyebben nem megyek bele, de szeretném jelezni, hogy nagyon erős, nagyon ellenálló a blockchain, a támadásokkal szemben időben is átlátható kisebb szerződéseknél több partner megállapodását is tudja kezelni. Egy kevésbé pozitív oldala a problémák kezelése, adatvédelem és egyéb kihívások. Tovább lépve, mit jelent az ökorendszer szempontjából a blockchain, ezt európai és globális szinten is vizsgáljuk. A jelentésben több ilyen trend példát is bemutatunk. Itt láthatják például a blockchain megoszlását az EU és a világ többi része között, és az Egyesült Királyság még az EU-ban volt, amikor készültek ezek a statisztikák, úgyhogy már ezt frissíteni kell, ha újabb adataink lesznek. Az egyik a három szektorból, amit megvizsgáltunk az általános lehetőségek és kihívások szempontjából, illetve a visszaélések szempontjából, röviden, hogy mik a lehetőségek a pénzügyi szektorban. A blockchain lehetővé tette az alternatív valuták létrehozását, itt nincs központi engedélyezés, aztán határon átnyúló fizetéseket tesz lehetővé, valós idejű beszámoló és nyomonkövetés. Kihívásokból egy párat soroltunk itt föl, a legtöbb kriptovaluta még mindig nagyon kitett a magas szintű volatilitásnak és a spekulációnak. Aztán vannak szűk keresztmetszeretek szabályozási szempontból, a kripto tőkék vagy eszközöknek a klasszifikációja az egyik ilyen. Ipar, kereskedelmi és piacok, itt öt alszektort határoztunk meg, a smart gyártás, energia, digitális tartalom és egészségügy. Funkcionális rendszereket állítottunk föl több mint több mint 253 érdekelt féltől gyűjtöttünk be információkat. Aztán itt a hatásra látunk egy másik példát a digitális tartalommal kapcsolatban. Itt hogyha valaki validálni tud egy, egy plegykát, egy hamis hírt, és ezt tudja terjeszteni a szomszédság területén, ezt vizsgáltuk ezzel a példával. Aztán az ipari kereskedelmi piaci hatásokat néztük, az általános előnyöket, a tranzakciók biztonságának megerősítése, az ownership eredet megerősítése a tartalom szempontjából, és kihívások is szerepelnek itt, szabályozási korlátozások, jogszabályozási törvényi kérdések. Végül megvizsgáltuk a kormány és a közszektor szempontjából is a blockchain helyzetét. Itt a lehetőségek között szerepel az adatintegritás, az adatellenállás fokozására, és mint más szektorokban itt is jelzük a kihívásokat. Integráció a közszektorban erősen központosított rendszer, a közszektorban való elfogadás tekintetében fölmerül az, hogy a különböző érdekelt fél között hogyan kell kilakítani az együttműködést. A jelentés végén pedig úgy döntöttünk, hogy 11 üzenetet fogalmazunk meg. Ez nem fontossági sorrend, és itt csak a címeket mondanám el. A jelentésben és az összefoglalóban a részletek szerepelnek, és ezt a honlapon is láthatják akkor van még lehetőség a kriptovalutákon túl, globális ökorendszerek, startupoktól a tőkebefektetéshez, itt nem felel meg az egy megoldás mindenkinek jó, szűk keresztmetszertek, komplex kihívások állnak előttünk, főleg a szabályozás területén. A megbízhatóság és a közvetítők eh, kiiktatása ez talán az egyik inkább, leginkább félrevezető téma, mert nem mindig valósul meg, hogy a harmadik felek vagy közvetítők teljesen ki lehet iga, iktatni, eltűnhetnek, de van, ahol még továbbra is szerepet kapnak. Például azonos feltétel a rendszerbe való részvételhez, validáció az adatok területén, felelősségek felelősségi kérdések. Ez az egyik olyan téma, amit tovább szeretnénk vinni. Mindenki úgy beszél a blockchainről, mint egy gépesített rendszerről, de ezt a témát részletesebben meg tudják vizsgálni, hogy elolvassák a jelentésünket. Szabályzási keret, iránymutatások, felzárkozása, integráció, digitalizációs kezdeményezéssel, és most csak az utolsót említem, a monitorozást össze kell kapcsolódni a megelőző hozzáállással, mert nem csak az a fontos, hogy mi történik most, hanem meg kell próbálni elébe lépni, hogy mi történik. Most ezt vizsgáljuk a meglévő kapacitásaink segítségével. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő előadást halljuk a mesterséges intelligencia témájában. Köszönöm szépen. Hölgyem és uraim, jó napot kívánok. Örömömre szolgál, hogy eljöhettem ma önök közé. Egy néhány dolgot szeretnék röviden felmutatni a mesterséges intelligencia területén, aztán a kérdésfelelek forduló következik. A mesterséges intelligencia nagyon népszerű téma, mindenki erről beszél, de azt is látnunk kell, hogy ez nem egyetlen családot jelent a módszerek, a technológiák területén, hanem egy teljes csoportot képvisel. Ezek közül az egyik a blockchain, de az inter a dolgok internetje, a másik, aztán a három dimenziós nyomtatás, stb. stb. sorolhatnánk, és ez egyben komoly változást okozhat az életünk valamennyi aspektusában. Éppen ezért beszélünk olyan sokat erről, mert eh, ez a társadalmi életünk, a tanulásunk, az életmódunk, az utazásunk minden területét érinti. Tehát az életünk minden területét érinti a digitális, digitális átállás. De ne, eh, nem lehet egyetlen pontra leszűkíteni ezt, hanem egy néhányra csak. Mint egy geopolitikai csata is zajlik ebben, Kína és Egyesült Államok területén kidominálja majd a mesterséges intelligenciát. Kína erre nagyon sokat költött, nagyon komolyan investált erre a területre, és egy sor dolgot nagyon olcsó lehet ilyen módon előállítani és nem a, a nagy értéket képviselő árukról van szó elsősorban, ezért fordítottak a tömegtermelésben olyan sokat erre. Az Egyesült Államok természetesen mindenek előtt a kereskedelemmel, a kereskedelmi résszel foglalkozik ezen a területen, ők ott állnak az élen, tehát itt egy versenyről van szó a kettejük között, de ez érinti természetesen az adatokat is. Kinek a kezében ki tulajdonolja az adatokat? Éppen ezért a mesterséges intelligencia azt is jelenti, hogy nagyon sok adatunk van, de ez csak akkor érdekes, hogyha megfelelő algoritmusát tudjuk összefogni az adatok nagy tömegét. Vagyis a hozzáférés, a tulajdonlás az adatok esetében abszolút kritikus. Kínában az államnál vannak az adatok, az összes adat, eh, és eh, az artra vonatkozóan eh, és akár 800 millió internet használó van Kínában, még az arcfelismerő rendszerek is működnek, és például ők nagyon sokat költenek az arcfelismerő rendszerekre, ez akkor a rendelkezésükre áll majd az algoritmusok kialakításában. Nyilvánvaló a kereskedelmi cég az Egyesült Államokban rendelkeznek a többi adattal, mert mi megadjuk nekik ezek az adatokat például. A Google folyik 87%-a a kereséseknek, ez minden platform, Egyesült Államok beli is platform. Nem csak, hogy adatot biztosítunk, hanem elmondjuk azt is, hogy miért fontos ez az adat, tehát egy kontextus is teremtünk az adatok köré, az algoritmusok köré ezek után látható, hogy keresi a saját helyét, nem akarjuk a kínai kormány vezérelt modellt, nem szeretnénk, és a tisztán kereskedő modellt sem szeretnénk, amit az Egyesült Államok képvisel. Ezért igyekszünk egy etikusabb, emberközpontú modellt kialakítani, amely az Európai Unió alapértékeit tiszteletben tartja. A közös kutatóközpont ebben a keretben dolgozik, tanulmányokat készítettünk, kutatásokat folytattunk. Mindenek előtt azt láthatjuk, hogy itt a mesterséges intelligencia kapcsán készült egy jelentés, egy átfogó jelentés a technológiai szempontból az adatok, a gazdasági, az etikus, etikai, a jogi, a társadalmi ellenálló képesség területén vizsgáltuk a hatásokat, a különböző kollégák különböző területeket vizsgáltak, és igyekeztünk ebből egy koordinált tervet levezetni a mesterséges intelligencia területére, amely 2018. szeptemberben került elfogadásra. Ez a tagállamok koordinált fellépését követeli meg. Természetesen nem lehet egyedül ezeket a kihívásokat kezelni, és mintegy 20 milliárdot kívánunk erre költeni évente és már ezek után meg kell nézni, hogyan is működik ez. Tehát megfigyeljük a tagállamok befektetéseit ezen a területen, beruházásait, és a hatásokat is igyekszünk felmérni a közös kutatóközpontnál. Ez az, a, az AI Watch, ez az Európai Bizottság egy közös szolgáltatása, és figyelemmel kísérjük a fejlődését a területnek egész Európában, milyen területeink vannak az egész világon. Itt láthatjuk egyébként azt a dominanciát, amiről már beszéltem, Egyesült Államok és Kína. Milyen kik a fontosabb szereplők a kutatásban és a privát szektorban, a cégeknél 35 ezerről beszélünk, akik a mesterséges intelligencia területén, területén dolgoznak nálunk, és és a három nagy blokk van. A piros pont mit jelent? Itt a GDP-t elosztottuk az ezen a területen dolgozók számával, és itt láthatjuk, hogy például India nagyobb szerepet játszik. Vannak Európában az a helyzet, hogy milyen megoszlás van az országok között, vannak fontosabb területek, a mesterséges intelligenciával, egyébként az Egyesült Királyság játszott vezető szerepet, vagyis ez Brexit, ez egy olyan dolog, amit kezelnünk kell ezek után. Aztán láthatjuk a tematikus specializációt, a robottechnika nagyon fontos, automatizálás, és az applikációk, alkalmazások és szolgáltatások, és a kék terület pedig az autonóm járművek. Az Egyesült Államok a platformoknál erősek, Kínában pedig a, a arcfelismerés, a computer vision, a, az ipari kapacitás, a robot technológia erős Európa, mi vagyunk a világ legnagyobb exportőre, de a legnagyobb importőr is persze. Nagyon nyitott gazdaság az európai gazdaság, ez persze nagyon fontos. Időközben Kína lehagyott bennünket egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, a legnagyobb termelőként, de inkább a belső piacra termel. Ha a kutatásfejlesztést nézzük meg, itt megint csak azt látjuk, hogyan oszlik meg ez a országok között a világon kik a legfontosabbak. Itt Európa elég jól áll a kutatás területen. Itt a legfejlettebb fejlődésről beszélünk, aztán a közszolgáltatásoknál készítettünk tanulmányokat ezekből az következik, hogy mindenhol próbálkoznak ezzel a közigazgatásban, de Igazából egyelőre nagy eredmények nem sikerült elérni. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, nagy lehetőségek vannak. Európának van jó kutatása, jó a szabályozási kerete, kulturális diverzitás rendelkezésre áll, tehát, de egy sor kihívással is szembesülünk, tehát kihívások és lehetőség együtt. Éppen ezért összefoglalva egy mondatban azt mondhatjuk, hogy nincs kőbevésve a jövő, rajt, rajtunk múlik, hogy hogyan alakítjuk a jövőt, és mindenre képesek vagyunk egyelőre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bemutatót. Tovább lépünk a vitára. Mikrofon kikapcsolódott. Oh, coordinators one minute for, for the members. Thank you very much for... Koordinátorok következnek, tehát köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Összefoglalta a nagy kihívásokat, amelyekkel szembesülünk a belátható időn belül. Nyilvánvalóan ezt az új technológiát nem téveszthetjük szem elől az át állás során teljes joggal mondta, hogy jó a kutatásunk, meglehetősen szilárd a szabályozási keretünk, és um, sokat dolgoztunk az Európai Bizottságnál, az Európai Unió szintjén, hogy azért, hogy ez így alakuljon. Fontos cégeink is vannak, amelyek vezető szerepet játszanak, de a történelem azt is mutatja, hogy az összetevők ellenére időnként nem tudtunk Európában vezető szerepben maradni. Itt a kérdés most az, mit tehetünk, mert ez aggasztó ez a helyzet. Itt vannak a platformok, amikre szükség van, és ezek egyike sem európai. Ön mit tanácsol ebben a konkrét kérdésben. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ezúttal másképp alakulnak a dolgok, és nem veszítjük el a vezető szerepünket, és az 5G tényleg egy fontos transformációt jelent az iparunk a társadalmunk számára, aminek az eredménye az, hogy a technológiai vezetést meg tudjuk őrözni. Ez elmúlt időszakban ugyanis ez a nagy átállások során nem sikerült. Köszönöm szépen. Tója asszony. Köszönöm. Én is szeretném nagyra értékelni az előadásokat. Az első előadást interneten keresztül tudtam követni, a másodikra tudtam ide beérni. Mindig nagyon fontos jelzéseket kapunk az önök csoportjától, és fontos adatok ezek a döntéshozók számára. Ezek a területek nagyon gyorsan fejlődnek. Ma reggel véletlenül éppen ugye Olaszországban voltam, Lombardiában, ahonnan érkezem, és néha egy találkozón voltam, és pontosan ezekről a témákról volt szó azon a találkozón is. Ez egy nagyon érdekes és kellemes egybeesés a kérdésem. A kolléga azt kérdezte, hogy tudjuk a mi technológiai vezető szerünkünket, például az 5G-vel, stb. fenntartani. Ehhez egy másik kérdés is hozzáadnék. Hogyan tudjuk megtartani a mi vezető képességünket a vállalkozói kapacitás területén. Mondták, hogy a robotikában Európa vezető szerepet játszik, ismerjük a gyártási kapacitásunkat, a szerszemépek területén, stb. Önök szerint a tanulmány alapján, ami természetesen még részletesen el fogok olvasni, mit javasolnak Európa számára, hogy ezt a gazdagságot fenntartva, az ipar területén is a vezető szerepünket meg tudjuk tartani. Köszönöm. Uh, for, uh, nevében van-e itt valaki? Akkor a zöldek következnek, ha a Rinyú nevében nem szól hozzá senki. Köszönöm szépen a zöldek hozzászólása. Köszönöm szépen az európai vezető szereppel kapcsolatos filozofálgatást. A kérdésem most az, hogy mi az, ami miatt nem sikerült vezető szerepet játszanunk az elmúlt időszakban? Sok mindent tettünk már régebben, és adott esetben az Amerikában van a startup környezet, amely képes ezt elősegíteni, és ez meglehetősen robusztus, ez a gazdasági környezet, érdemes lenne megnézni, és gyakran beszélünk itt Európában az 5G-ben, hogy komoly tudással rendelkezünk, hogy tudjuk ezt piacra dobni Európán kívül, hogy tudjuk azt a környezetet megteremteni, hogy az egész világon érdeklődnek majd az európai ilyen eredmények iránt. Ez egy belső kérdés is lehet, hogyan tudjuk kifelé ezt képviselni, ezt a vezető szerepet, ami itt elhangzott egy másik terület, az európai tudásról, hogyha kutatásfejlesztésről beszélünk, stb., ami, és hát itt vezető szerepek voltunk, hogy egy Green Deal keretében vannak környezeti kérdések, amelyekben vezető szerepet játszunk, az ilyen technológiák hozzánk tartoznak, az energia, transformáció, szintén digitalizáció kérdése is, tehát az energiahatékonysági megoldásokban nagyon sok ilyen dolog, ilyen mesterséges intelligencia kérdés tűnik fel, hogyan tudjuk ezt még jobban kiterjeszteni, hogy az európai versenyképesség ténylegesen profitáljon ebből? Köszönöm szépen. Az idétől nem látok senkit, akkor a következő az EKR. És akkor ugyanezt a kérdést eh, teszem fel a, a koordinátornak, hiszen a koordinátor helyettes nincs itt. Egy általános megjegyzés vagy kérés is van az európai útról beszélt, a harmadik útról, hogy eh, a két rendszer versenyéről beszélünk eh, szomorú módon, és van egy harmadik, és, har, és ez a harmadik út eh, talán a megoldás. Mi lenne a jellemzője ennek? Magánvállalatok, piacorientált cégek, az állam irányította ipar. Feltételezem, hogy ez egy szabályozott piac lenne, irányított piac, és hogyan lenne hatékony. A másik kérdésem pedig, amikor a statisztikákat nézzük, és Európa lehetőségeit, különösen most a Brexitet követően, az általános kérdés akkor az az, hogy hogyan lehet Európa egészének lehetőségeit kihaknázni. Az európai projekt mindig az volt, hogy egyensúlyt találjunk, de az új digitális ágazatban úgy gondolom itt is megoldást kell találjunk. Olyat, amely nem csak egy központú, hanem Európa lehetőségeinek egészét figyelembe veszi. A harmadik pedig a, a az energiára, a blockchainre vonatkozik, erről is beszélt. El tudnál mondani nekünk ezt részleteiben talán, hogy hogyan működhet ez a az energia átalakulást talán így jobban el lehetne, meg lehetne valósítani, és van-e valamilyen árnyoldala a blockchain technológiának? Például olyan, olyan lépések, amivel a szénlenyomat ö, ö, csökkenhet. Köszönjük szépen. A GUE a következő, bár nincs itt senki. És akkor nézzük meg a képviselők minket, hogy ki az, aki. Spirák asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem alapvető, de mégis úgy gondolom, hogy a, nem csak a részletekre van szükség, az ilyen fontos kérdés. Először is mennyi pénzre, mekkora beruházásra van szükség ahhoz, hogy versenyképes legyen az ágazat, mert azt ugye értem, hogy Kína domináns helyzetéről beszélünk, és az Egyesült Államok erre erősödő helyzetéről, mi pedig középen vagyunk, és pedig mi is szeretnénk részt venni. Az Ericsson Törökországban ö, tudjuk, hogy bekapcsolódott, de ennyi az egész? De hogyan tudnánk a lehető leggyorsabban mégis előre menni? A másik alapvető kérdés pedig az, hogy tényleg úgy gondolja el, hogy a szabályozás kapcsán a, a kriptovaluta célkitűzéseit, vagy a kriptovaluta programot, fejlődést tudjuk, ha ezt tudjuk hozni, akkor sokkal gyorsabban tudjunk, tudunk majd előre lépni. Tehát, hogyha megvan az új jogszabályára vonatkozóan a tagállamok és az, és a, az intézmények szintjén. Köszönöm szépen. Pekkarinen úr a következő, a Rinyútól. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Nyilvánvalóan a sikerünktől, a sikerünk attól is függ, hogy mennyire sikerül az 5G technológiát és a kvantum számítógépeket alkalmazunk. Azért kérdezem ezt, mert mindannyian tudjuk, hogy már ma bizonyos országokban vannak komoly lépések a 6G technológiára nézve is. Nos, ezek a kérdések az, ö, az 5G, 6G és a kvantum technológia hogyan hogyan tarthatunk ezzel lépést, mert a kvantum technológia nálunk például nincsen. Az Egyesült Államokban viszont van. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Nem, akkor félreértettem, nem kíván hozzászólni. Van-e még valaki, aki szeretne kérdezni? Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a tanulmányokért, az elvégzett munkákért, a tagállami kapacitások, a lehetséges támadásokra vonatkozóan. Megmondom őszintén, hogy a koordináció hiányával szerettem volna foglalkozni, Először is a biztonsági eszközökkel kapcsolatos jelentés azt mondja, hogy a tagállamoknak azt kell biztosítaniuk, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek alapján megfelelően tudnak választani a kockázatokra. Októberi jelentés több kockázatot határozott meg. A tagállamoknak intézkedéseket kell bevezetniük, ezt állapítja meg. Jelenleg mi a biztonságnak a helyzete, milyen szinten vagyunk felkészülve, bevezették-e ezeket a szükséges intézkedéseket, az egységes piac épséget hogy lehet fenntartani. Végül, hogy európai tanúsítási rendszert be kívánnak-e vezetni. Jó. Um, not interested. Úgy látom, nincs már más kérdés, úgyhogy megadom a szót az előadónknak a válaszokra, következtetésekre. Elnök úr, ne haragudjon, de voltak olyan kérdések, amelyek hasonló kérdéskörre kérdeztek rá, úgyhogy csoportosítanám őket, és hogyha van olyan képviselő, aki nem lesz elégedett, és biztos vagyok abban, hogy lesz ilyen, akkor talán újra meg lehet kérdezni. Egyértelműen fontos, fontos probléma az, hogy a robotika kutatás és más területeket hogyan tudjuk finanszírozni, illetve alapvetően hogyan találjuk meg a, a magunk útját erre. A mesterséges intelligenciánál is ugyanúgy probléma, hiszen 60, 40-60 éves technológiáról van szó, de az elmúlt hét évben az adat mennyiség és a feldolgozás mennyis, módszere megváltozott, és ez nagyon sok minden egyebet is megváltoztat. Egyértelmű, hogy a stratégiának több irányban kell futnia, nem egyetlen egy ö, dolog fog mindent megoldani, de az is világos, hogy az európai adatok jelentősebb ellenőrzése, jobb felhasználása, ami már Európában megvan, és az adatfeldolgozási képességek javítása nagyon fontos szempontok. Egy másik fontos szempont, amely kapcsolódik az 5G-hez, az az, hogy paradigmaváltás van. Egészen mostanáig alapvetően egyre nagyobb mennyiségű adattal foglalkoztunk, amely amelyeket nagy infrastruktúrákban összesítettek, agregáltak, de most a, egyre inkább a, a dolgok internetje felé haladva ez a számítási paradigmus is változni fog. Adat központok helyett most egyre inkább a, a úgy, mint a mobiltelefon, a, a végeken való adatfeldolgozásra kerül ö, sor majd. Tehát sokkal nagyobb feldolgozás lesz a, a végeken, a, a széleken, a, a műholdakon, és sokkal kevesebb adat kerül majd a központokba. Tehát ez egy paradigmaváltás, amely a jelenlegi helyzetet is bizonyos értelemben meg fogja változtatni. A platformok nagyon erősek, és minél több adatunk van, annál erőteljesebbek lesznek a platformjaink. Az, hogy sikerül-e majd átvenni a helyét, az egy másik kérdés, de mégis úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség, eh, ami korábban nem volt. Tehát eh, a kollégám majd eh, az 5 és a biztonságról fog szólni részletesebben, de az világos, hogy csak ha együtt, együttműködünk, akkor van esélyünk, és a, az egyéni szinten természetesen, eh, ahogy önök is mondták, ez sokkal kevésbé eh, vezet sikerre. A blockchain pedig ezt szintén a kollégámra hagyom, és az 5G-s kérdés pedig szintén a dolgok internetjével, a változása van kapcsolatban, a, a széleken való feldolgozáshoz, eh, és az ezzel kapcsolatos hálózatok. Azt hiszem, most átadom Alexandernak. Igen. Nem csak a technológiai függetlenség megtartása, hanem a gazdasági elsődlegesség megtartását is szeretném szóba hozni, mert ez nyilvánvalóan fontos. A blockchain kapcsolatban azt kell lássuk, hogy lesznek-e olyan változások, amelyek nem új módszereket hoznak, nem új eh, technológiák, hiszen 50-60 évvel ezelőtti, nem 50-60 évvel ezelőtti technológiákat akarunk kombinálni, összekapni, hanem hogy hogyan lehet ezeket a nagyon-nagyon-nagyon nagy, mega nagy unikornisokat eh, kialakítani. Tehát különböző szereplők, különböző appokon, alkalmazásokon, különböző szövetségen dolgoznak. Európa nem az Egyesült Államok, ahol, hogyha az egyik vállalat megbukik, akkor a, a piac kiemel egy másikat. Nem, Európa egészen más a piac kapacitása és lehetősége szerint. a lehető legkisebb komponens egy kritikus tömeget fog a jövőben nagy valószínűséggel kiadni, és nagy valószínűséggel így jutunk el az 5G-hez is. De a konvergencia, a felzárkózás más az egyik legfontosabb kérdés, amire Európának a következő években szüksége lesz, az az, hogy hogyan lehet az 5G, IoT, ezeket a, a technikákat összehozni, konvergálni. a gyártás, az okosítás különböző területeken. Ezek azok a dolgok, amelyekre mindenek előtt figyelni kell. Van még valami, a harmadik út. Ez is nehéz, mert már hallottunk sok mindent erről, és a, a technológia harmadik útjáról is beszélünk már lassan. Tulajdonképpen nehéz az európai harmadik utat kikristályosítani, de vannak olyan jogszabályok, amelyek előre tudják már jegyezni a jövő irányait, és nekünk is megvan az, ami Kínának vagy az Egyesült Államoknak. Biztos vagyok abban, hogy az etikai um, útmutatók, az etikai hozzá, etikus hozzáállás, ez még vitatárgya lesz, de megpróbálunk-e területen mindenképpen e, élen járni. A kriptovaluta és a vonatkozó jogszabály nyilvánvalóan nagyon nehéz a kriptovalutákat e, e, nyomon követni, de talán a kutatás azt mutatta, hogy talán amit Európa hozzá tud tenni, az az, hogy meghatározzuk, hogy mi az, amit szabályozni lehet a jövőben. A kriptoeszközök, a jelek, sok mindent lehet, tehát ezeket a tapasztalatokat fel lehet használni egy ilyen jogszabályban, de határozottan útmutatókat kell tudnunk kitalálni a jövőbeni jogszabályra, és ezzel lehet mindazt felmérnünk, hogy mi tartozhat a, a jogszabályokba, és mi nem. Az energia a következő. Egyrészt ugye beszélünk a az energiafelhasználási térről, ez nyilvánvalóan nagyon fontos, de, de hát meg kell néznünk, hogy mi az, amit az elmúlt két évben már el tudtunk élni, és ugyanakkor az energia okos irányítása az, amit meg kell tudnunk határozni. Persze az okos módja az nyilvánvalóan nehéz, de lehetne automatizálni ezeket a a megoldásokat, az energiatárolás, energiakereskedelmet, óriási lehetőségekre vannak ebben. Az energiakereskedelem piaca új terület, és nem embereken keresztül, hanem mesterséges közvetítőkkel keresztül ezt mind meg lehet oldani. Nyilvánvalóan a a környezet számára kevésbé káros és hatékonyabb módszereket kell tudnunk ezzel majd kialakítani. Tulajdonképpen ugyanazt mondjuk. Volt egy kérdés arra vonatkozóan is, hogy hogyan tudjuk mindezt megcsinálni, ami korábban nem volt. Össze kell kapcsolni sok mindent. A technológia jelentős része igazából a bizalommal kapcsolatos, és a bizalom világszerte fontos a keretek kialakítása, egy olyan keret kialakítása, amely már megadja az alapvető bizalmat, az már versenyelőny. Mindenki azt mondta, a korábbi technológiákra, hogy tönkre fog tenni mindent, a telefonia ilyen volt, Zuckerberg, és amikor elindította a, a vállalkozásait, és ezeket a dolgokat mindig az európaiak rakták a helyükre. A digitalizáció is előny lehet, rajtunk múlik, de vannak lehetőségek, vannak esélyek. Ahogy Tolja kollega mondta, hogy mi a helyzet a gyártással. Nos, ehhez is kereteket európai jogszabályi kereteket kell tudnunk meghatározni, hogy bárki, aki Európába jön, az elfogadja ezeket a szabályokat. Ez már e, előnyt tud majd nekünk adni. Ha ezt nem sikerül, akkor, e, akkor azt hiszem veszítünk a versenyelőnyből. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az előadás. A technológia persze mindig ambivalens, és a szabályozás ezért fontos. Köszönjük szépen! És azt hiszem, még foglalkoznunk kell majd ezekkel a kérdésekkel. we can go to item four, and that is the... Négyes napi rendi pont, ami a bizottság és a, a tanács és az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság közleménye a, mm, az Európai Unió 5G biztonságáról. A színek főigazgatóságtól van itt az előadónk. Egy óra van erre a napi rendre. És szeretném kérni a jelenlévőket, hogy jelezzék, hogyha a vitában majd szót kérnének. Úgyhogy meg is adom a szót 10 perces előadásra. Good afternoon to you all. Thank you very Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutassam az 5G-t. Nemrég dolgoztuk ki az erre vonatkozó tervet, néhány diát készítettem elő. Az időmet úgy használom ki, hogy gyorsan beszámolnék arról, hogy miért fontos az 5G, az 5. generációs mobil kommunikációs technológia és ezután a biztonság kérdéséről beszélnék, majd elmagyaráznám, hogy január 29-én mit is tettünk közé. Ez az úgynevezett mérséklő intézkedések szerszám készlete. Tehát bizottsági közleményről van szó először is az 5G egy átállás, de nem csak az meglévő technológiának a frissítése. hanem az 5G az elvárások szerint jelentősen átalakítja a gazdaságot és a társadalmat. És ezért is olyan, jelentős a vita ennek a bevezetése és a biztonsága körül. Pontosan azért, mert ennek a technológiának a lényege, és hogy mennyire fog ebben erre támaszkodni, az, az a lényege, hogy erre fog támaszkodni a gazdaság, a társadalom, és a piaci kapcsolatok miatt is fontos ez, és pont emiatt merülnek fel a biztonsági kérdések. A biztonsági incidensek kockázata megnő. Mindennek köze van a technológia fejlődéséhez is. Sokkal inkább a szoftveren alapul a fejlődés, és a ez kihívást jelent a technológia biztonsága szempontjából. Vagyis az eddig követett megközelítés nem biztos, hogy elégséges lesz. Aztán, hogy miért kell annyira foglalkoznunk a biztonsággal? Ez is itt egy folyamatról van szó, az 5G hálózatok bevezetése Európában Európa a világszinthez képest nagyon gyorsan lép előre. A trialok és egyéb technológiák bevezetése kerülnek Európában, de ez nem egy holnapi változás, a teljes 5G kifejlesztés itt lépésenként történik a fejlődés, néhány évre van szükség. Ezért a biztonsági kérdésekkel még inkább fontos, hogy foglalkozzunk, hiszen itt beruházásokra van szükség. A piaci vállalkozók számára a biztonság fontos. Ebben a kontextusban tehát múlt évben a közvélemény előtt politikai vita folyott, a jövőbeni biztonsági kérdésekről. örké hálózat folyt a vita, az Európai Tanács felkérte a bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. Márciusban történt ez. A bizottság ajánlást készített, aminek az alapja elsősorban az 5G biztonsági kérdések feldolgozása volt. hálózati és információs hálózati biztonsági csoport, és végezte ezt a munkát, és az ENISA készített jelentést. Az ajánlások megfogalmazzák a biztonsági kérdéseket, iránymutatásokat dolgoznak ki a biztonsági aggályokra vonatkozóan. A folyamat tehát múlt márciusban indult és nemrég még mindig folytatódott, ugye a kiadott dokumentummal kapcsolatban, amit említettem, az első tagállamok már elkészítették a nemzeti kockázatelemzésüket az 5G biztonsági tervvel kapcsolatban. Ez múlt nyárban következett be, októberben európai kockázatelemzés készült, ami a nemzeti kockázatelemzések összessége, az 5, az 5G biztonsági kockázatokkal foglalkozott ez a jelentés. Ez az utolsó lépés, amit már említettem, hogy január, idén januárban tette közé a bizottság ezt a korlátozó vagy mérséklő intézkedések szerszámkészletet. Ugye mit kell itt mérsékelni? Azokat a kockázatokat, amelyek az októberi kockázatelemzési jelentésben megjelentek. A kockázatelemzés szempontjából fontos volt, hogy a tagállamok állapodjanak meg a módszerről. Hogyan közelítsük meg a kérdést, hiszen itt komplex problémákról van szó. A bizottság és az ENISA nagyon aktívan vezette ezt a kérdést, így öt biztonsági fenyegetést határoztunk meg. Megvizsgáltuk, hogy melyek az érzékenységi szintjei az eszközöknek a hálózatban, akkor mik a sérülékeny pontok, és kockázat szcenáriókat is állítottunk fel, tehát ezek inkább már technikai jellegű kérdések, a hálózat konfigurációja, illetve más, például a szereplőkkel is foglalkoznak ezek a témák, például az állami szereplők, a szervezetbűnözés, stb. A elemzés fő megállapításai azok voltak, hogy növekszik az 5G biztonsági kérdés, tehát a kockázati felület növekszik technológiai fejlődés miatt. Ahogy mondtam, itt jobban alapoz a szoftverrel, és mesterséges intelligenciára, ezért a kockázati szint emelkedik a biztonság szempontjából. Aztán ami fontos, hogy a tagállamok megállapozásra jutottak a kockázat elemzés szempontjából. A kockázaton alapult ez a vizsgálat. A elemzés utáni következő lépés a január 29-én elfogadott dokumentumban öltött testet. Még egyszer mondanám, ez nem a bizottsági termék, hanem a NISZ együttműködő csoportnak. Tehát itt tagállami résztvevők is vannak, bizottsági résztvevők is vannak, ENISA résztvevők is vannak. Ez egy politikailag vezetett eljárás, nem egy hagyományos bizottsági javaslat. Politikai megállapodás van mögötte. Ez a szerszámkészlet, amivel a kockázatokat mérséklő intézkedéseket lehet bevezetni. Mit jelent ez? Egy intézkedés lista, ami a stratégiai, technikai támogatási intézkedéseket tartalmaz, amiket gyorsan majd említek. Felállít egy sor mérséklő tervet. A fő kockázat kategóriák, kilenc fő kategóriát határoztak meg a tagállamok. Ezekre vonatkozóan megfelelő intézkedések kidolgozása történt meg. Például egy, egy kockázat szenárió, hogyha valaki csak egy beszállítóval köt szerződést a technológiai szempontjából, akkor milyen intézkedése lehet ezt a kérdést kezelni? Következtetések, ajánlások a tagállamok számára és a bizottság számára. Ez volt a következő lépés. 8 stratégiai és 11 technikai intézkedésről és 10 támogató intézkedésről van szó. Ezek célja a szabályozási erő megerősítése. Itt főleg a mobil hálózatkezelőkről van szó aztán a beszállítói intézkedések, a beszállítók kockázati profilja, a kockázati, a beszállítói technológiák diversifikációja, aztán egyéb technikai jellegű intézkedések, alap előírások, alapkövetelmények, eljárási, felszerelési előírások. Ez a dia összefoglalja ezeket az intézkedéseket. Aztán, hogy korábban mondtam, a módszertannal kapcsolatban az intézkedéseket összekapcsoltuk a kockázat szenáriókkal, amelyeket még októberben határoztunk meg. Az elképzelés az, hogy ezek komplex kockázatok, tehát több intézkedés kombinációira van szükség a kezelésükhöz. És a helyzet változik az egyes tagállamokban a piaci fejlettség egyéb paraméterek szempontjából. Vannak olyan modulok, például az időzítés szempontjából, amelyek a végrehajtásra vonatkoznak, tehát vannak olyan modulok, amelyeket minden tagállamnak el kell fogadni, a közös megközelítés alapján kell bevezetnie. Ez egy példa egy ilyen ö, mérséklő tervre vonatkozóan. Itt egy ko- konkrét kettes számú kockázat szenárióról van szó, hozzáférési kockázat, magyarul, hogy kik férnek hozzá az adatokhoz. A bal oldalon lila alapon látjuk az intézkedéseket, szabályozási intézkedések, harmadik fél, beszállító, stb. Aztán megnézzük, hogy ezek az intézkedések mennyire lehetnek hatékonyak, milyen paramétereket kell figyelembe venni a végrehajtáshoz. Itt az a lényeg, hogy a tagállamok értekelik úgy, hogy ezek az intézkedések tűnnek a leginkább hatékonynak a konkrét kockázatok esetén. Következtetések a szerszám készlet alapján, vagy szerszámos láda alapján biztonsági követelményeket erősíteni kell a tagállamok szintjén az 5G tekintetében, a, vizsgálniuk kell a beszállítói profilokat, és diversifikálni kell a beszállítást, használniuk kell a rendelkezésre álló eszközöket. Tehát ez a dokumentum tagállami uh, sztolból született. A dokumentumot ugyanazon a napon egy bizottsági közlemény kísérte, ami három szempontból fontos. Ez foglalkozik ezzel az elszámkészlettel, és kimondja, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja azt, természetes, hiszen a bizottság is részt vett az előkészítésben. Javasolja a tagállamoknak, hogy szoros határidőn belül hozzanak intézkedéseket, április 30-áig konkrétan, az elszámkészlet bevezetésére vonatkozóan. Harmadik, felhív arra, hogy EU szinten van egy sor eszköz, amelyel támogatni lehet ezeknek a kérdéseknek a megoldását. Ezek biztonsági és támogatási eszközök, EU programok. A biztonsági intézkedések között ott vannak a telekom szabályok, kiberbiztonsági szabályok, hálózati biztonsági kötelezettségek, ezeket lehet tovább hasznosítani, mobilizálni. Aztán a standardizálás, ez egy újabb fejlemény, és már ez is rendelkezésre áll. A külföldi közvetlen befektetési rendelet, ez tavaly került elfogadásra, közbeszerzés, EU programok, meg kell vizsgálni, hogy a biztonsági dimenziót EU programok területén hogyan lehet koordinálni. Ezek nem új bejelentések, új eszközök, hanem egy azt jelentik, hogy a bizottság javasolja, hogy a meglévő eszközöket, ezeket a felsorolt meglévő eszközöket is használják ki a tagállamok, azért, hogy biztonságosabb legyen az 5G jövő. Ennyit szeretem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a prezentációt. Három percben szólalhatnak föl a koordinátorok. A néppárti koordinátort hallgatjuk meg először. Thank you very much. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a prezentációt. Ahogy ma már elhangzott, az 5G átalakított technológia. Nagyon fontos a gazdaság, a társadalom, számára, és a kritikus szolgáltatások gerincét képezi. Ahhoz, hogy itt sikeresek legyünk, technológiai vezető szerepet kell, hogy játszunk. Erős szabályozási keretre van szükség, amely etikailag erős, megalapozott, az embereket állítja a középpontba, és, biztons, és bizalomra is szükségünk van. A közleményben nagyon fontos a biztonság kérdése. kockázatelemzést áll rendelkezésre, és ugye fontosak az ajánlások a tagállamok számára. A kérdésem az, hogy hogy áll a végrehajtás a tagállamokban. Tag, minden tagállam reagált ezre, erre, ahogy erre felszólította őket a bizottság. Nagy az eltérés a tagállamok között az ön szolgálatuk monitorozza az ajánlások végrehajtását. Fontos lenne, hogy ezt megismerjük, hiszen hiába készülnek gyönyörű tanulmányok, hogyha a végrehajtás nem erős. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tolja a szocialista frakció, nem? Először is elnézést kérek az előző előadóktól, mert későn érkeztem, megváltozott a napi rend, ezért egy hibát követtem el. Szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért, a prezentációért. A tagállamoknak kell most lépniük a lehetséges támadások ellen fel kell készülni. Ugye a napi életünket érzékelheti, érheti ez, sőféle kockázat merül föl, hogyha nem megfelel a biztonsági helyzet. Megfelelnek tartom, hogy megvizsgáltak ezeket a problémákat, fontos a koordináció. A dokumentum első pontja azt tartalmazza, hogy a tagállamoknak biztosítania kell, hogy intézkedéseket vezetnek be, a szabályozási hatóság részéről, és hogy megfelelő választ tudjanak adni a kockázatokra. Az októberi jelentés összefoglalta már ezeket a kockázatokat. Most az megint szerepel az, hogy a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a biztonsági intézkedéseket. A kérdésem a következő, hogy milyen szintű a felkészültségünk, az intézkedések elfogadása halad-e előre, ugye nem elfelejtő az április 30-ai határidőt, hogyan lehet megvédeni az egységes piaci integritását, hogyha egy tagállam kizár egy vállalkozást, és egy másik tagállam nem, hogyan lehet megvédeni a magánélethez való jogot, a tagállamok, a vállalkozások részéről érő támadások ellen, hogyha itt biztonsági okokból egy állam intézkedik, és európai tanúsítási rendszert ki kívánnak-e dolgozni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. A bizottság azt mondja, hogy a Huawei részt vehet az európai közbeszerzéseken. A szabályok szigorúak, a tagállamok, a vállalkozások ugye biztonsági és feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Ugyanakkor ma még nincs egy megfelelő mechanizmus, hogy annak azt lehessen ellenőrizni, hogy a harmadik tagállam részéről milyen támogatást kap esetleg egy vállalkozás. Azok az országok, amelyek szolidarizálnak a huawei azok az 5G területén megtehetik. Ugye a tagá- az Egyesült Államokban ez igaz ma, az Egyesült Államok egy Ericssonnal vagy Nokia-val fönnálló partnerség lehetőségét említette. Úgyhogy az én kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy esetleg a mi rendszerünk amerikai ellenőrzés kezébe kerül. Rendben, hogy itt a felelősség van, de nem merül -e föl a földrajzi egyenlőtlenség kialakulása a Huawei kérdésében. Aztán a, nem kéne az európai eszközünket támogatni, védeni. Az Egyesült Államok nem teszi meg ezt ugyanaz, stratégiai felszerelés szempontjából elnézést. Olyan helyzetekben, mint az 5G nem lenne jogos, hogy ezt Európa is megtegye. Köszönöm. Thank you and Köszönöm szépen. Te Krisz úr, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a telekom társaságok, hogyha az 5G-be kell, hogy befektessenek, akkor inkább az árat nézik, mi a legolcsóbb. Azt gondolom, hogy itt az európai megoldások, az európai társaságok biztonságosabb megoldást kínáljanak, ezt akarjuk elérni. Hogyan tudjuk ezt kezelni, hogy biztonságosabb legyen a technológia, de a de a probléma az, hogy a piaci árak nem támogatják pillanatilag a beruházásokat ezen a területen. Azt is látom. Hm, az ID a zöldek előtt jelentkezett, bocsánat. Semmi gond, elnök úr, semmi gond. Mindig nagyon szívesen hallgatom meg a kollégákat. Breton biztos úr nemrég a Huawei kérdéssel kapcsolatban azt mondta, hogy Európában mindenkit elfogadunk, mindenkit üdvözlünk, de vannak szabályaink. És a telekommunikációs szabályok most már végre egyértelműek. Ebből indulok ki. És az a bizottsági közlemény, amit ma bemutattak, az egy eszközkészletet tartalmaz. Alapvetően ez a tagállamokra bízza a konkrét cselekvés felelősségét. Néhány nappal ezelőtt a közleményre válaszként a Huawei bejelente, bejelentette, hogy néhány gyártási központot állít föl Európában azért, hogy mérsékelje az esetleges európai szkepticizmust. Ebben a fázisban itt egy ambiguitás áll előttünk, egy kettős helyzet áll előttünk, ugye a tagállamoknak kell kialakítani a kapcsolatot a Huawei-el. Ugyanakkor nagyon erősen fölmaradt az a kétel, hogy az európai kezdeményes szerénysége esetleg a kínai vállalkozás kereskedelmi stratégiáját erősítheti. Pozitívnak tartom, hogy a bizottság végre elfogadott egy egyértelmű pozíciót az 5G technológia kockázataival kapcsolatban, és arra vonatkozóan, hogy a külföldi vállalkozások milyen mértékben vehetnek részt a végrehajtásban. Ugyanakkor, ha a bizottság számára fontos az, hogy a Huawei érzékenységét ne érintse, hogy diplomáciai jellegű viselkedést bizonyítsa, mutasson, Ugyanakkor az európai vállalkozások egészségére is kell, hogy gondoljunk. Néhány hónappal ezelőtt az 5G-vel kapcsolatban fölmerült, hogy van egy olyan európai vállalkozás, amely föl tudna venni a versenyt a Huawei-el, és ez a cég úgy érezte, hogy egy kicsit félreállítják európai szinten. Erre szeretném, hogy reagáljanak. A közlemény arról számol be, hogy támogatni kell az európai technológiai versenyképességet. Azt szeretném megérteni, hogy az ilyen intézkedések a valóságban megtörténnek-e, illetve hogy az európai vállalkozások megerősítik-e azt, hogy nagyobb támogatást kapnak a Európától, vagy pedig lehet, hogy nagyobb a befolyása a külföldi, a harmadik országbeli cégeknek. Ugye a Horizont egy olyan mechanizmus, amelynek a lényege Európa összekapcsolása, de nagyon fontos a bizottsági politikai szándék is a cégek támogatása területén. Köszönöm. Okay, thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. A koordinátorok szerepében az EKR-t képviselem. El tudnám mondani, hogy ennek a toolboxnak milyen státusza van, ez egy ajánlás, de miközben azt is tudjuk, hogy a tagállamok megosztottak ebben. Van egy csoportjuk, mint Románia, Észország, Lengyelország, akik szigorúbb szabályokat követelnek. Ez egy minimális rendszer, aztán itt ők ezt látják ebben Németország Egyesült Királyság meg azt gondolja, hogy hogy kevésbé szigorú szabályozásra lenne szüksége. Ez az egyik politikai aspektust, hol a megosztottság, és hol lehet egy közös nevezőt találni. A minimális követelményekről beszélünk-e tényleg, vagy nem. A második kérdés pedig, a transatlanti kapcsolatokra vonatkozik. Valamennyien tudjuk, hogy Mike Pompeo megállapított, hogy az Egyesült Államok sosem engedélyezi, hogy egy olyan hálózatra kerüljenek, kerüljenek biztonsági információk, amelyekben mi nem bízunk mondta ő, tehát ez a toolbox képes megoldani ezt a problémát? Ön hogy látja? ezt a különbséget a tagállamokat érinti ez, vagy például a vélemi különbség a tagállamok között érinti a transatlanti kapcsolatokat, vagy nem? Gue, van -e valaki, aki szeretne szólni? Póttag, vagy a koordinátor, vagy bárki más? Jó, akkor a képviselők következnek. Götler úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, fontos téma ez, az 5G az egyik legfontosabb technológia napjainkban. A kiberbiztonságban dolgoztam egy néhány évig, és azt gondolom, hogy ez a technikai jellegű vita igen, csak központosított, de egy technológiáról beszélünk, de itt inkább az architektúrával kéne foglalkozni, hogyan tudjuk ezt biztonságosabb, de tehát a 4G azt jelenti, hogy egy gombot megnyomunk, vagy egy csatlakozót benyomunk, és az 5G esetében pedig viszont az egész hálózatra kikerülnek az információk. Ha egy igaz, hogyha ez igaz, akkor a kérdésem az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy ilyen virtualizált szintek megfelelően működjenek a kiberbiztonsági programok Európai Unió ellen valahogy kizárandók szerintem az 5G-ből, tehát nem szabad, hogy ezek bejussanak ide, és a kérdés. A 4G ugye működött egyrészt, tehát itt egyetlen gombnyomással gyakorlatilag sok ezer embert lehet bevonni. Tehát mit, mit tegyenek ebben a, a tagállamok? Világos kell tenni, hogy a, kit, kit kell kizárni esetleg. A következő tolja asszony. A kedves vendégünknek két dolgot szeretnék mondani, meg néhány kérdésem is van, amelyek úgy tűnnek, hogy egymástól függetlenek, de mégis fölmerülnek bennem ezek a kérdések. Először is meggyőző támogatója vagyok az új technológiának, előadója voltam annak a jelentésnek, ami a híres 700-as sávot felszabadította, ami nélkül nem is lehetett volna ezt használni, a rádió spektrum hullámsávot. De vannak kételjeim, több ilyen jellegű cikket is olvasok. Sok ellenőrzést végeztünk, arra vonatkozóan, hogy a technológia egészségi szempontból mennyire biztonságos kérdésem a bizottsághoz. Nem az 5G blokkolásához, hanem hogy mindannyian tudjuk azt, hogy mi, mindez mit jelent. Ugye a hozzáférési pontok, hálózati lefedettség, az mind előnyös területi lefedettség. de ugyanakkor elektromágneses sugarak terjedését is jelenti ez. Erre kérdeznék rá. A második kérdésem a térrel foglalkozik, és az űrrel. Itt ebben a bizottságban is sokat foglalkozunk ezzel. Az 5G-t használja a Galileo és a Kopernikus is, ha jól tudom. Az 5G fejlesztése működési problémát fog okozni a két műholdas rendszer számára? Egyáltalán ezt ellenőrizték? Aztán egy politikai, gazdasági fejlődése kapcsolatos kérdés. Amikor az intézkedést meghoztuk, akkor nyomás alatt voltunk, főleg bizonyos érdeket országok vállalkozói részéről. Ha jól értelmezem az önök jelentését, azt mondják, hogy a tagállamok jelenleg csak 16%-ban jelezték az első 5 hálózatok jelenlétét. Ez a növekedés, ez természetes önök szerint, vagy pedig a vállalkozók, a mobilrendszer működtetője egy kicsit várakozó álláspontra kerültek? Krisztof. Благодаря ви, господин председател. Приветствам предложения 29 Köszönöm szépen, Üdvözlöm ezt a toolboxot, amelyet az 5G-re kialakítottak. Meggyőződésem, hogy helyes irányba indultunk el, és ez egy jó megközelítés. Másrészt azt is láthatjuk, hogy nyílt ütközés van Kína és Egyesült Államok között az 5G hálózatok kiépítését, kiépítését tekintve Európában. Egymás után az európai tagállamok egyoldalú döntéseket hoztak a, arról, hogy külföldi beszállítók hogyan tudnak ebben részt venni. Ez a toolbox, ez egy opcionális kérdés. Hogyan tudjuk elkerülni a európai piac széttöredezését. Egy következő kérdés az 5G alkalmazását tekintve és a Toolbox alkalmazását tekintve az Európai Bizottság azt üzeni, hogy figyelni fog a megfelelő egészségügyi aspektusokra is. Úgy tűnik eddig nekem, hogy ezt nem vették eddig figyelembe és minden nemű értékelés az egészségügyi hatásokat tekintve és a környezetet tekintve hiányzik egyes államokban, mint Belgiumban vannak moratóriumok, amelyeket bevezetnek az 5G technológiát tekintve éppen az egészségvédelem szempontjai alapján. Ön hogyan gondolkodik erről? Galvez Munoz asszony. Köszönöm szépen. Tényleg beruházni kell a fejlesztésbe az 5G-be is, mert egyébként nem leszünk képesek arra, hogy innovatív technológiai megoldásokat alkalmazzunk, és egyre inkább lemaradunk a többi szereplőtől. Ennek ellenére fontos, hogy az 5G-ből a polgáraink teljes mértékben profitáljanak ebből a technológiából ehhez viszont közös megközelítésre sem van szükség az alkalmazást tekintve. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ez a közös megközelítés kialakuljon? Risto kollégám is erre hivatkozott. Itt különböző tagállamok különböző döntéseket, egyéni döntéseket hoznak, és mit tehet itt az Európai Bizottság, hogy ez a kockázat a széttörözött döntéseknek ne álljon fel? Köszönöm szépen. Zorinja úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, sajnos késett a repülőm, ezért én magam is lekéstem a prezentációt, de azért megragadnám az alkalmat, hogy egy megfontolásomat elmondjam. Ez a dokumentum fontos természetesen, itt igyekszünk közösen fellépni annak érdekében, hogy ez az új technológiai időszak szociális következményeit is kezelni tudjuk. Itt polgárokról van szó, nekik nyújtunk szolgáltatásokat, és ez kell, hogy legyen az európai modell. Előadó voltam egy kezdeményezésnél, amelyik most kerül végrehajtásra, Wi-Fi, Wi-Fi for You a neve ennek. Itt az internetet kívántuk megnyitni mindenki előtt Európában. Itt egy kísérleti projektről van szó, majd ha valamennyi fázison végigmentünk a tervek szerint, és amikor nem csak a finanszírozás lesz a téma, hanem egy közös hozzáférés, egyetlen hozzáférés is megvalósul, akkor sokat tettünk, ha ez érdekes az európaiak számára, akkor ott ezt követően alkalom nyílik arra, hogy egy kísérleti projektet indítsunk. Ez az 5G-nek lehetne az előfutára próbaképpen. A Wi-Fi for You referencia pontokból indul ki, Viszont itt egyáltalán nem kerül szóban, nem gondolja, hogy ezt a kísérleti projektet fel kéne használni, mert ez egy fontos téma volt, mondjuk nem lehetne ezt mintaként használni az 5G elterjesztésében, amikor az európai polgárok érdekeiről van szó. Köszönöm szépen ezt a vitát. Most pedig szót adok González Sancho Bodero úrnak, hogy foglalja össze az eddigi vitát is vár reagáljon. Köszönöm szépen a kérdéseket, remélem, hogy mindet megfelelően tudtam feljegyezni, és végig tudok menni, és tényleg válaszolok is erre. Az első kérdés a Carvalho asszonytól érkezett. Hogyan alakul a végrehajtás, az a gyakorlati átültetés? Ez a toolbox, ez egy konszenzus alapú megoldás, vagy dokumentum, hogy úgy mondjam. Ezt most fogadtuk el, nem régiben. Ez meglehetősen gyorsan alakult politikai szempontokból, ha a tagállamoknak össze kell ülniük a bizottsággal, az enisa és értékelni kell a helyzetet nyilvánvalóan és ami a megközelítést, az intézkedéseket illeti, ez európai viszonyokhoz képest internet gyorsaságú valójában. Az Európai Bizottság a közleményében javaslatot tett arra, hogy április 30-áig lépjünk, ez azért elég közeli, és egyetlen tagállam sem tisztakozott, e, tiltakozott ez ellen. Tehát a tempót tekintve meglehetős nagy az egyetértés a közleményben közzétettük egyébként, hogy, hogy létre kívánunk hozni, hozni egy formációt, egy adhok csoportot. A tagállamok döntöttek így, hogy az adhok egy állandó csoport legyen majd, és a tagállamok például csütörtökön találkoznak, hogy folytassák a munkát. Itt ez nem egy nem maradunk le, nem állunk le ezzel az ügyel, és többen is hasonló kérdést tettek fel, ez a következő kérdés lesz majd. A monitoringot tekintve a tagállamok közötti különbségek vonatkozásában. Én szeretnék emlékeztetni arra, hogy természetesen egységes piacról beszélünk, az, az, az egységes piac kohéziója, integritása fontos, de azért akkor is itt nemzeti biztonságról van. Szóval a tagállamoknak vannak érdekeik ebben, ők dönthetnek ezen a területen. Itt vannak különbségek, és valahogy egy közös megközelítést kellene, ez nem egy kötelező megközelítés, jogilag nem kötelező, még egyszer mondom, de azért politikai szempontból mégiscsak kötelező, olyan értelemben, hogy maguk döntöttek, hogy a dokumentumot aláírják. De hát ez fontos, hogy támogassák őt, és nyilvánvalóan valamilyen magyarázatot le kell adni. A monitoring fontos része a folyamatnak. Nagyon fontos, hogy a monitoringot elvégezzük. Itt a parlament és a tanács elfogadja a mi javaslatainkat, de ez nem csak arról van szó, itt arról van szó, hogy a tagállamok is figyeljenek, mert a folyamat során meg kell osztani a tapasztalatokat. Vannak, akik előrébb vannak, vannak, akik lemaradnak a tagállamok között, éppen ezért egymás monitorozása fontos. A következő kérdés, hol tartunk az előkészületekkel, ez attól is függ, vannak különbségek, mint már elmondtam. Van egy egy tag, régebbi tagállam most már olyan rendszert alkalmazott több éve, amely monitorozza ezt a területet, főleg a külföldi cégeket. Nagyon komoly tapasztalataik voltak ezen a területen. Más tagállamok ezen a területen konkrétan kevesebb eh, tapasztalata rendelkeznek, ezért kell a különböző megközelítését figyelembe vanni. Vannak eltérések, ezt alá kell húzni. Az egész közös megközelítés azt jelenti, hogy akár csúszhatunk is idővel, és vannak különbségek, de bizonyos esetekben az intézkedéseket esetleg később kell meghozni, hogyha a politikai döntések ebbe az irányba mutatnak, mert később születnek meg. Hogyan tudjuk megvédeni eh, a bizalmas kezelés eh, szabályait? Ez a kockázat értékelésben szerepel, ezt már elmondtam tehát eh, harmadik államok által támogatott szereplők, ez egy komoly aggodalmat keltett, ez egy nagyon konkrét téma certifikációk, a tanúsítványok kiállítása, ez fontos része a toolboxnak, szerepel is benne. Most az alkalmazást kell biztosítani, az 5G tanúsítványokra szükség van különböző aspektusokból, és ezeket alaposan kell vizsgálni. Aztán három kérdés, a diszparitások, igen. Vannak különbségek általában, de meg kell, hogy ismételjem, egy konszenzus alapú megközelítést szeretnénk és ennek megfelelően akkor a helyi körülményeket figyelembe véve tudunk haladni. Akkor az európai preferenciák, európai beszállítók preferálása, világos az irányvonal, ez természetes. Egy Európa egy nyitott piac nyilvánvalóan, a piacra léphet mindenki, aki a szabályokat betartja. Ez így van de természetesen az Európai Bizottság kimondta a közleményében, hogy a biztonságot komolyan kell venni a jövőben az európai programokban ezt fokozatosabban, fokozottabban kell érvényesíteni. Itt nem csak tagállamok azok, hanem a bizottság is a programokat vezet, és ezeket be kell építeni, ezeket a biztonsági előírásokat. Tehát eh, azt kell, hogy mondjam, hogy erre konkrét figyelmet fordítunk ebben a környezetben. Az európai cégek, ugye az árak szóba került, itt nem a biztonság az első rangú probléma. Nagyon drága lehet, hogyha nem veszünk figyelembe a biztonságot. Tehát itt van egy politikai átalakulás ezen a területen. Itt a biztonság nem egy, egy tulajdonság, hanem nem egy, egy mellékes jellemző, hanem ténylegesen eh, komolyan vendő dolog, a fontos része ez az egésznek, és ezt komolyan kell venniük a vállalatoknak, eh, az igazgatások szintjén kell, kell ezt kezelniük, és a nemzeti szinten is utána járnak ennek a tagállami szintnek szinten megint egy kérdés, eh, hogy konkrét cég szóba került, ugye mint, ha nem is egy cég, hanem azt mondják, hogy az európai beszállítókat védeni kell. Jó, világos, erről már beszéltem, a közlemény ezt tartalmazza is. EU programokról beszélünk, az innováció elősegítéséről, és ezt a támogatást biztosítani szeretnénk. Vagyis figyelembe vesszük ezt a felvetést. Itt a biztonsági kérdések szóba kerülnek. És az egyik hozzászóló említette, hogy nincsen tényleg eszközünk azzal kapcsolatban, hogy a külföldi államok támogatását megakadályozunk, de van eszközünk erre. Igenis, megnézzük a piac torzításokat, a dömping vagy a támogatott importok miatt. Ez is szerepel egyébként a közleményben. Ez egy olyan eszköz, amit mobilizálni lehet, hogy a kérdés, hogy milyen jellegű toolboxról van itt szó, valóban mi innovatívak vagyunk itt, nem csak az Európai Bizottságról van szó, hanem, mint mondtam, egy olyan entitás, amely eh, egy eh, együttműködésből indul ki, Egyébként az elnök pedig az elnökség, az EU mindenkori elnöksége vezeti ezt, az Európai Bizottság része ennek, és eh, nezina Niza is része ennek, de a tagállamok csoportjáról beszélünk valójában. Nagyon fontos, hogy ők ezzel foglalkozzanak. De nem jogilag kötelező, ezt már mondtam, viszont politikailag igenis ez. Időnként a politikai kötelezettség az messzebb mutató, mint, a, mint mondjuk a jogi. Szóba kerültek a transatlanti kapcsolatok is, És valóban ez egy nagyon érdekes európai tapasztalat volt, hogy reagáltunk a világ különböző világainak megjegyzéseire Kína, Egyesült Államok, és ez mind nagyon fontos volt. Ezt együtt kell, hogy csináljuk bizottság, tagállamok, és ez is egy tényalapú elemzés kell, hogy legyen. időt fog igénybe venni természetesen. A, a toolbox, az eszköztár az nagyon érdekes volt, és nagyon fontos az is, hogy azt hiszem fontos, hogy különbséget tudjunk tenni valóban el kell tudnunk dönteni, hogy kik a nagy kockázatú szolgáltatók. Ez tulajdonképpen az elemzésnek az alapja. Ha megnézzük tehát eh, a forrásokat, az eszközöket, és eh, nyilvánvalóan egy bizonyos részletezési szintre is szükség van a különböző eljárásokhoz, amik már megvannak, és amelyek bekerülnek majd a végeredménybe is egy katalógus, egy elemzés formájában, aminek az alapján aztán az intézkedéseket végre lehet hajtani. Voltak olyan kérdések, amelyek egy kicsit eh, asszonytól elsősorban, amelyek túlmutatnak azokon a szempontokon, amelyek nem igazán vannak benne ebben a közleményben, ez az egészségügy. De valóban ezzel kapcsolatban folyik munka a 99-es ajánlás alapján, és ami régi, de még mindig a hatályban van. Tehát folyik a munka, vizsgáljuk, és különböző hangokat hallottunk már, a bizottság talán majd reagál is erre, és nyilvánvalóan fontos lesz a WHO-val, hogy együttműködjön a kérdésben. Meg kell vizsgálni. Nem én vagyok ennek a, az illetékese, ezt is meg kell, hogy mondjam a 16%-kal kapcsolatban. Nos, úgy gondoljuk, hogy a, a fejlődés, a, a rendszer fejlődése az nem egyforma. Valóban vannak olyan tagállamok, amelyek vár, vártak a 6G eredményeire, de attól tartok, hogy ezzel kapcsolatban nem igazán tudok állást foglalni. Ez már szinte a végére is értem, úgyhogy még eh, talán csak annyit, hogy Kína és az Egyesült Államok konfrontációjában hogyan lehet biztosítani, hogy a különböző tagállamok ugye különböző utakat, eh, utakon indulnak el, de úgy gondolom, hogy mindenki eh, úgy határozott, hogy alá fogja írni a dokumentumokat. Az egészségügyi szempontok, hogy ezeket nem vettük-e figyelembe, nem, azt hiszem erre válaszoltam, hogy figyelembe veszük őket, de nyilvánvalóan nagyon fontos. A közös megközelítésről beszéltünk, és végül pedig a Wi-Fi for you analógia, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni. Ez ugye egy más technológia a kockázat szintjét tekintve is, és Talán a támogatás az, amit ezzel kapcsolatban Európa szerte majd biztosítani kell. Azt hiszem, ez egy fontos tanulság. Remélem, hogy a kérdések zömét sikerült megválaszolnom. Köszönjük szépen, még mindig van 10 percünk, úgyhogy ha bárkinek van valamilyen nagyon sürgős kérdése, ami felmerült, ha nem, akkor ezzel a végére értünk e napi rendi pontnak. Köszön, köszönjük szépen! So now we are going to the next item. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Az ötösnél tartunk. A tanács és az Európai Parlament illetve a tanács jelentése a roaming piac áttekintéséről. A bizottság nevében üdvözlöm Ter Áva öm, hölgyet a kommunikációs igazgatóságtól, és szeretnék emlékeztetni önöket, hogy a jelenlegi jogszabályt 2015. októberében fogadtuk el, és az új, újonnan megbizatott Európai Bizottság december 15-én rendelte el a, a roaming piac ért, újratekintését és értékelését. Egy órát szentelünk erre a kérdésre is, és azt kérem önöktől, hogy aki hozzá kíván szólni, jelezze. Kezdjük akkor tehát a bizottság 10 perces előadásával. Discussion. <clears throat> Thank you, Mr. Chair, uh, and the honorable... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a roaming piac legújabb fejleményeiről, és arról a jelentésről, amit a bizottság november végén fogadott el a roaming jogszabály működéséről és a roaming market rendszeréről, amely 2017. júniusától van hatályban. Novemberben elfogadott jelentés alapján egy igen jelentős adatgyűjtési munkát indítottunk el az európai jogszabályozókkal, és tanulmányt is lefolytattunk. Remélem, hogy az ábrákat is be tudjuk hívni, és akkor dióhéjban kezdeném, aztán a kérdések alapján elkezdhetjük a részleteket, és maga a rendszer siker volt mind az európai felhasználók, mind az állampolgárok, mind pedig a vállalkozások számára, különösen a kisvállalkozások számára a parlamenti jelentés, ezt egyértelműen, a parlamentnek ezt egyértelműen mondhatom. A szolgáltatók nagyon operatív, együttműködők voltak, megfeleltek a szabályoknak, és a jogszabály alkalmazásánál a nemzeti szabályozó hatóságok a problémákat nagyon gyorsan meg tudták oldani. Tehát az eredmény igen jó volt. Majd, ha gondolják, később még részleteket is mondhatok. A nagykereskedelmi piac, ami döntő a kiskereskedelmi piac működése szempontjából, nos a nagykereskedelmi piac is azt mutatta, hogy a nagykereskedelmi árak gyorsan változtak. Nyilvánvalóan a, a a szabályozás miatt is, és ezek az arányok a roaming szolgáltatások megvásárlásához biztosított árak lehetőséget biztosítottak a nagykereskedelmi piac nyereségére is, úgyhogy ők is tudták a költségeiket minimum fedezni. Aztán felmerült a kérdés, hogy azok a szolgáltatók, akiknek nincsen saját hálózatuk, hogyan tudtak az új rendszerbe bekapcsolódni. Nos, azt láttuk, hogy a szolgáltatók a, meg tudták a piaci részesedéseiket tartani, legalábbis abban az értelemben, vagy olyan mértékben, hogy nem jelentett az új szabályozás túl nagy terhet rájuk, és a, a hálózat működtetők pedig a, a különböző rátákat a virtuális mobilházolózat üzemeltetőknek is sikerült ezeket a, az általában magasabb rátákat fizetni. A jogszabály mögött a, az is megmutatkozott, hogy roaming probléma nincs, mivel van jogszabály. A jogszabály bevezetését követően a hangforgalom lényegesen növekedett háromszoros mértékben, és az adatforgalom 12-szeresen. Ez azt mutatja, hogy a, a roaming programot nagyon jól fogadták. És a roaming szolgáltatásokat bármely EU tagállamban igénybe vették a fogyasztók. Rendkívül elégedettek is voltak. Ezt az Euróbarométer felmérések is mutatták a 17-es és 18-as egyaránt. És mint már említettem korábban, a parlament által kért jelentés is azt mutatta, hogy a KKV-k számára is termelékenységi előnyt jelentett. Vita volt arról is, hogy a, a jogszabálynak és a, a jogszabálynak és a, a, az általános trendek, a, a belföldi árak meghatározása milyen hatással lesz, kinek kedvez a harmadik országoknak, vagy pedig a belföldi áraknak. Most azt látjuk, hogy túlzottak voltak a kockázattal kapcsolatos félelmek, és mind a belföldi árak, mind a roaming árak, a roaming kiskereskedelmi árak a világ egyéb országai felé is tudtak növekedni. A roaming jogszabályban voltak biztosítékok is a szolgáltatók számára, ahhoz, hogy a saját üzleti modelljüket ők is fent tudják tartani. Volt képzési politika is, és aztán volt a, a fenntarthatósági derogáció, amivel a, a szolgáltatók a saját otthoni piacukon is derogációkat érvényesíthettek a nyereségrésük és a nyereségességük megtartása érdekében. Ami a különböző intézkedéseket illeti. A, a hálózatszolgáltatók 95%-a és a, a mobil hálózat üzemeltetők 78%-a tisztességes intézkedéseket alkalmaz. A, ez a tisztességes használat politikája tehát alkalmazásra került az adatforgalom csak 6, és a hangforgalomnak csak kevesebb, mint 4 a nem tartozik alá. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy minden forgalom 95 a belföldi árakon működik. A biztosítékok tehát megfelelően működnek, fontosak, és eh, csak néhány korlátozott eh, eset, korlátozott eh, forgalom van, amely ezen kívül esett még inkább igaz ez a fenntarthatóságra. Ott az adatforgalomnak csak 1,5% és durván 3% a hangforgalomnak az a rész, amire plusz díjat szordítanak. Nézzük a kiskereskedelmi piacot, a lakossági piacot. A szolgáltatás minősége kimondottan fontos elem a szolgáltatásoknál mind a sebesség, mind a, az időpontok, az adatszolgáltatásoknál még inkább, úgyhogy amit ezzel kapcsolatban megfigyeltünk, az az volt, hogy a 30 szabályozó körül 14 számolt be fogyasztói panaszokról, de mivel az adat átvitel sebességének a kommunikációja nem egészen tisz, világos, nem, nem egészen átlátható, nem lehet tudni, hogy a sebesség valóban alacsonyabb-e, mint a belföldi szolgáltatásoknál, de valószínűleg ez olyasmi, amit a jövőben meg fogunk tudni vizsgálni. Nézzük akkor most a nagykereskedelmi piacot. Ezek azok a, a plafon értékek, amelyeket a szabályozás előírt, az adatátvitelnél a nagykereskedelmi ár 5 volt, lement 3,5-re, és aztán 2,5-re gigabajtonként. Ezek már tehát szabályozott árak. Ez egy picit bonyolultnak tűnő ábra, de azt mutatja, 2019-re kivesztítve, akkora tehát, amikor 6 cent per gigabyte volt a plafon, hogy az árak tulajdonképpen beálltak, illetve sokkal alacsonyabban vannak, mint a szabályozó által meghatározott plafon. A hálózat, mobilhálózat szolgáltaták például messze alatta vannak, a narancs, ez a kék, a narancspontok pedig a virtuális mobilhálózat üzemeltetők, nagyon sok van magán a vonalon, ami ugye a plafon, de az itt is látjuk, hogy vannak olyanok is, akik ez alatt vannak. Tehát a, a virtuális mobilhálózat üzemeltetőknek is sikerült a nagykereskedelmi áraikat a plafon alatt tartani. A következő ábra szintén a virtuális mobilhálózat üzemeltetők piaci helyzetéről szól. Nos, ez azt mutatja, hogy ezek az üzemeltetők a Raw Market Home bevezetése óra nem veszítettek piaci részesedést, nagyjából ugyanott vannak, és rengeteg pöttyöt látnak a vonal fölött is, ami azt mutatja, hogy akár nagyobb is lehetett a részesedésük, mint korábban. Ez egy jelzés arra, hogy a, nagy, a nagykereskedőkre vonatkozóan sem volt a jogszabály olyan katasztrofális, sőt sikerült megtartani, vagy akár erősíteni piaci pozíciójukat. Ez pedig, ez a nagyon színes ábra, a különböző országok nagykereskedelmi e, arányait mutatja, díjait. Amit már említettem korábban, a tényleges nagykereskedelmi árak csökkennek, és a költségek is. Végül pedig még egyszer arra térnek ki, amire az elején már, amit említettem, ez a, a mi értékelésünk, és a, a BEREK, az Európai Jogszabály, Szabályozó Szervezet is ugyanerre a következtetésre jutott, hogy tulajdonképpen semmi sem változott igazából a szabályozott körülmények között. A versenyképesség dinamikája ugyanúgy megmaradt, ami felveti a kérdést, hogy mi lett volna akkor, vagy mi lesz majd, hogyha 2029-ben lejár a jogszabály, mi lesz akkor. Nyilvánvalóan azt sugalja a helyzet, hogy a, fennáll a kockázata annak, hogy emelkedni fognak az árak, de persze nagyon nehéz megmondani egyelőre azt, hogy mi lesz, de mégis ezt is figyelembe kell venni akkor, amikor erről beszélünk. Aztán természetesen fontos mindaz, ami a piacon történt eddig és történik, a dolgok internetje, a különböző alkalmazások, és természetesen az állandó roamingra szükség van a különböző országok között, ahogy utaznak az emberek, állandó szükség van különböző célokra, és a roaming jogszabály erre természetesen nem vonatkozik, csak az átmeneti utazásokra vagy az időszakos utazásokra, tehát tulajdonképpen ezek az állandó roaming még nyitott kérdés. A szolgáltatók közti szerződések pedig kereskedelmi feltételekre épülnek továbbra is. Hogyan tovább? Van egy úgynevezett sunset clause, egy záró vagy egy kivezető záradék 2022. június 30-a, erre próbálunk felkészülni. A bizottság nyilvánvalóan gondolkozik ezen a, a megszüntetési záradék alapján, és azt is láttuk, hogy a roaming jogszabály áttekintése során is ezt megvizsgáljuk. Ennek ez év végére kell elkészülnie. Most indult tehát el a folyamat, a következő hónapokban a hatástanulmányt fogjuk elvégezni, elindítjuk a nyilvános konzultációt, és ennek a munkának az alapján majd ez év elején le fogjuk vonni a belső következtetéseket. Meghatározok, hogy mi legyen akkor, hogyha a roaming jogszabály megszűnik hatályban lenni, de természetesen erre eddig még van időnk. Így a tanácsnak is lesz ideje arra, hogy reagáljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. A koordinátorokat hallgatjuk meg először néppárt, még a asszony. Köszönöm szépen a prezentációt. Mindig jó, ha olyan témáról beszélünk, ami nagyon sokunk dolgozott a múltban, és szeretnék köszönetet mondani a prezentációért, és több témát említett. 2017. júniusában szűntek meg a roaming díjak, és azóta 12-szeresen megnövekedtek a mobil adatok Európában. Ez nagyon nagy benyomást kell számunkra, és az utasok által végzett lefolytatott hívások megkétszereződtek. Ez egy olyan jogalkotás, amivel nagyon sokan foglalkoztunk az elmúlt években, és ez egy győzelem a vállalkozások, a fogyasztók számára. Jó lenne, ha ilyenfajta információkkal foglal, vagy ilyen információkat lehetne terjeszteni itt a parlamenti termekből, a bizottságból is, és amikor ez is bizonyítja, hogy amikor van egy jó szándék, van egy jó javaslat, akkor az előnyös a, az állampolgárok számára. A rendelet két dolgot mutat. Az egyik, hogy hatalmas lépést tettek az európai intézmények az akadályok elmozdítása területén az egységes piacon, és ebben sikeres volt, illetve az a jogalkotási típus, ami bizonyítja, hogy mi a versenyt erősítjük, a versenyképességet erősítjük, és fontos, hogy Európa jobban legyen jelen a globális színpadon, ami segíti az üzletet. Néhány tanulságot is levonhatunk ennek a jogalkotásnak az alapján. Az egyik, hogy nagyon hosszú időre volt szükség, hogy ezt lezárjuk. Tudom, hogy nehéz volt, ellentmondásos volt, az EU sok területen ugye előír dolgokat a telekom szektor számára, de a, a szektornak ez a része, ugye itt végül is a további fejlődés alapját teremtettük meg. Tíz évbe telt, hogy ezt a jó eredményt elérjük. Azt a tanulságot kellene levonni ebből, hogy amikor, főleg amikor technológiai fejlődés, innováció van a középpontban, akkor föl tudhatnánk gyorsítani a dolgokat. A végrehajtás területén a másik tanulság, hogy azt kell bizonyítani, hogy amikor díjakat csökkentünk, akkor az ne alakulhasson át másfajta díjé, díjá, ugye alapdíj, vagy más formát ne ölthessen. Két kérdésem és megjegyzésem van. Bemutatta a nagykereskedelmi célú joggal jogszabályokat, hogy most vannak-e valamilyen konkrét tervek erre vonatkozóan. A néppárt szempontjából úgy gondoljuk, hogy felül kell vizsgálni a lehető leghamarabb ezt a kérdést. A jövőbeni kapcsolat az Egyesült Királysággal itt is a tárgyalási asztalon elő kéne venni ezt a témát is, mert fontos, hogy az állampolgáraink számára a roaming mentesség érvényes legyen. Az egyik legszorosabb szövetségesünk területén tartózkodva, amely az eu kívül található. Tolja, szóval a szocialista frakció. Köszönöm. Köszönöm, hogy bemutatta a prezentációt, hogy hogyan működik a végrehajtása a roaming törlésének. Ez nagy örömünkre szolgál. Voltak kockázatok, például az MVT szolgáltatók esetén fölmerült a kockázat, hogy magasabb lesz a költség, de ez nem következett be, bár nekik nincs hálózatuk, számukra is előnyös volt a változás mert a fogyasztás, ugye a hívás, az adatforgalom mindenképpen növekedett, ezt lehetett várni. Ahogy a kolléga is említette ezt, ugye itt az intézkedés célszemélyei az állampolgárok. Ez nagyon sikeres vállalkozás volt az unió részéről. Nem volt könnyű, árnyék előadója voltam, Pilar de Castillo asszony volt a főelőadó a témában, és a parlament és a bizottság együttműködése tette csak lehetővé, hogy a tanácsa szemben föl tudjunk lépni, mert 2017. júniusában a tanács sokkal tovább akart lépni, ha nem áll össze a bizottság és a parlament, nem tudtuk volna elfogadni időben ezt az intézkedést, és akkor ez nem lett volna előnyös a fogyasztók számára, az állampolgárok számára, és ugye az üzleti adatok is pozitívak. Annak is örülünk, hogy a tisztességtelen versenyzáradékok, az egyéb védzáradékok is érvényesek lehetnek. Ugye ön is nagyon jól tudja, hogy az elején volt egy ilyen szándék, hogy nagyon korlátozottan határozzuk meg a tisztességes használatot. Az állampolgároknak joga van arra, hogy gyakran utaznak az Unióban, anélkül, hogy bárki rákérdezzen, hogy miért utaznak munka miatt, más miatt, pedig a tárgyalások elején fölmerült ennek az ellenőrzése is. A hatóságok, ugye úgy tűnik, hogy korlátozott az a helyzet, amikor negatív elemények merültek fel. Jó kell, hogy legyen a törvény, jó kell, hogy legyen a végrehajtás a felülvizsgálat pedig egy állandó roamingot kell, hogy bevezessen, és ehhez én hozzátennék még egy dolgot, mert ez teljesen természetes, hogy a végtelen roamingot be kell vezetni. Mi úgy gondoljuk, hogy amikor az unión kívül telefonálunk, vagy amikor valaki hazatelefonál az unión kívülre, az is olyan, mintha hazatelefonálna. A nemzetközi hívásokat miért kell még mindig úgy meghatározni, mint hogyha az EU az nemzetközi szint lenne. Tehát ha külföldről valaki telefonál Európába, az ne legyen nemzetközi hívás, hanem legyen hazai hívás. Ugyanezt az utat kell, a roaming útját kell követni ennek is. Tehát először szabályozni kell, maximálni kell, és aztán el kell törölni. Az a munka, amit most kezdenek a rendelet felülvizsgálata területén, szerintem el kell, hogy kezdjenek gondolkodni azon, hogy a, ezeknél a nemzetközi hívásoknál is meg kell szüntetni a roamingot. Ez szerintem a jelenlegi intézkedés nagyon jól ki fogja egészíteni. Köszönöm. Rinyó, szeretne valaki hozzászólni? A koordinátor helyett, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni szervezet Teravának a prezentációt, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ebben a folyamatban részt vett. Ahogy elhangzott, az 5 plusz 5 plusz 5 javaslatot úgy kezdtük el, hogy évente 5 nap, utána 5 SMS, 5 gigabyte, vagy megabyte tehát először ugye nem teljesen töröltük el a díjakat. Egy fontos vitával kezdődött mindez, ott azt mondtuk, hogy hát ez egy vicc, egy nem egy valós lépés. Örülök annak, hogy sikerült megállapodásra jutni. Amikor öt évvel ezelőtt ez megkezdődött a tárgyalások során, akkor nagyon sok üzemeltető azt mondta, hogy azok az emberek, akik soha nem utaznak más tagállamba, azok számára ez hátrányos lesz, és sok mobil szolgáltató csődbe fog menni, ez is elhangzott. Ahogy tudjuk, európai polgárok 8%-a esetén ugye fölmerült a derogáció, korlátozások, most havonta 15 kilobájt az érvényes határ, azt szeretném kérdezni, hogy van-e információnk olyan tagállamról, ahol megemelték a nagykereskedelmi árat azon emberek számára, akik nem utaztak soha másik tagállamba. Van-e információnk olyan mobil szolgáltatóról, aki csődbe került a roaming miatt, roaming eltörlése miatt? Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Pálo Barkiát hallgatjuk meg a negyedik legnagyobb frakció részéről. Köszönöm, elnök úr, és köszönetet szeretnék mondani a vendégünknek is. Nagyon fontos volt ez a prezentáció. Alapvetően azzal egyetértek, hogy a eh, rendelet nagyon sikeres volt a felhasználók számára, vállalkozások számára, és végül, de nem utolsó sorban az unióról kialakított kép szempontjából is csökkentek a nagykereskedelmi árak, de a pozitív kontextustól függetlenül azért, tehát persze jól alakulnak a dolgok, de azért lehet, hogy olyan aspektusokra kéne koncentrálni, ahol még van jobbítási lehetőség hogy még pozitívabb lehessen ez a rendelet. Csatlakozom az egy előző kérdéshez. Ha a szolgáltatók reakciója többé-kevésbé pozitív volt az összes tagállamban, ez a kérdésem, vagy pedig volt-e probléma amiatt, mert valamelyik szolgáltató például megvetette a lábát egy erős turizmussal rendelkező országban, hogy kihasználja azt a lehetőséget. Második kérdésem. 2015-ben azt érzékeltem, hogy néhány szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat, amelyek korábban ingyenesek voltak, fizetőssé tettek azért, hogy kompenzálják a roaming miatt kieső bevételeket. Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság vizsgálta e ezt az aspektust a fogyasztói költségek szempontjából ez jelentős kérdés. 2022. június 30 a tehát lejár a rendelet. A konzultáció, a közkonzultációban föl fognak merülni kérdések, de azért kérdezem, hogy már lehet-e látni valamilyen tendenciát, arra vonatkozóan, hogy hol kell majd beavatkozni. Utolsó kérdésem. Az Egyesült Királysággal kialakítandó kapcsolat, ugye az Egyesült Királyság az év végéig alkalmaz ezt a rendeletet. A bizottság tárgyalási szinten felvetette már ezt a kérdést, azért, hogy az állampolgáraink továbbá is élvezhessék a mentességet az Egyesült Királyságban. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek frakciójából ki akar hozzászólni? Rövidebb leszek. Két kérdésem lenne. Említették, hogy új rendelet készül a roamingról. Mi a terve ezzel kapcsolatban? Módosítani fogjuk a régi rendeletet, vagy egy teljesen új rendelet fog születni? Második kérdésem, hogyha hogy van-e a szolgáltatókra jelentős hatása mindennek, és hogy be lehet-e vezetni egy akár még alacsonyabb korlátot is a nagykereskedelmi tarifákra a jelenlegiekhez képest. EKR. Köszönöm, elnök úr. Én árnyék előadó voltam és nehezen találtam meg az utat. Hiszen itt egy rendeletről van szó, egy nagyon fontos volt, hogy egy egyetemen fogalmazó rendeletet hozzunk létre. Örülök annak, hogy a matematikai modellt megtaláltuk. Emlékszem egy napra, amikor reggel háromkor fejeztük be az egyeztetést, és örülök annak, hogy végigcsináltuk ezt a munkát, hogy a rendelet előkészítése jó volt, és a meghatározott korlátok is jól működtek. A rendelet valóban sikeres volt. Olyan emberként mondom, aki az elején szkeptikus volt, mert úgy gondoltam, hogy problémák fognak fölmerülni, nehézségek lesznek. Lenne egy kérdésem, ezt már félig meddig említették a kollégák. A rendelet 2022-ben egy adott napon lejár. Lesznek közmeghallgatások, közkonszultációk, ezek nagyon fontos. Itt a parlamentben is fogunk ilyet rendezni. Van egy olyan becslés, ami szerint azért még van bizonyos tér a csökkentésre vonatkozóan. 2022-ben egy új elem is lesz a rendszerben, az 5G és nagy beruházások lesznek, azok addigra már megvalósulnak. A konkurencia meg fogja ezt a lépést tenni. A kérdésem, hogy hogyan fognak erre reagálni, hogyan fogunk erre reagálni. A adat mennyiség rendkívül meg fog növekedni. Tudom, hogy egy kicsit korai, de az önök véleménye szerint mindennek milyen hatása lesz. A bizottság hogyan készül fel a 2022 utáni időszakra? Hogyan lehet ezeket az új beruházásokat figyelembe venni majd? Köszönöm GUE részéről valaki. Akkor most átérünk a képviselőkre. González Cezáris nem. Valaki más szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy senki, úgyhogy megadom a válaszadás lehetőségét és a téma lezárásának a lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseket. Ez az a vita, amiben mindenki ugye elmondja, hogy ez egy sikersztori, és emiatt sok mindenben ugye meg tudunk állapodni. Kezdeném a jövőre vonatkozó kérdésekkel. Volt olyan kérdés, hogy a bizottság mit tervez, mivel a rendelet 2020 júniusában lejár. Mi fog történni a nagykereskedelmi tarifákkal, hogy fogjuk figyelembe venni az 5G-t, a forgalomnövekedést, befektetéseket. Na, ezekre a kérdésekre nincs válaszom. Ahogy a prezentációban is említettem, a rendelkezésre álló információk, adatok alapján, aztán a berek adatai, egyéb adatok alapján most kezdtük el a munkát a hatástanulmány kialakítására vonatkozóan természetesen a közkonszultációt is lefolytatjuk. Természetesen a végső következtetés az, amit említettem, hogy a versenydinamika nem változik. Ezt figyelembe kell venni. És az a munka, amit a következő hónapokban végzünk, illetve végére a bizottság döntést hoz arra, hogy mi legyen a következő lépés hogyha a következtetés az lesz, hogy folytatni kell a szabályozást, nem akarok elébe menni, hogy mi lesz a következtetés, de ha ez lesz a következtetés, akkor ez a javaslatban meg fog jelenni, és az biztos a parlamentnek és a tanácsnak elég ideje lesz ahhoz, hogy foglalkozzon a kérdéssel, és megszülethessen a megállapodás. Ezzel kapcsolatban is ugye felmerült a kérdés, hogy bizottság mikor hoz döntést esetleg az új tarifákról. Ez ugyanannak a folyamatnak a része. Hogyha lesz egy bizottsági javaslat, akkor természetesen az időzítés a tárgyalások, tanácsi parlamenti tárgyalások előre haladásától fog függeni, és akkor a, ugye a legutolsó dátum 2022. június, amire dönteni kell, hogyha úgy döntünk, hogy a jövőben is szükség van a rendeletre. Ezek lennének az általános megjegyzéseim a jövővel kapcsolatban. Az 5G befektetésre vonatkozóan a vita során végig, ugye a roaming az nem egy elszigetelt terület, figyelembe kell vennünk az egyéb körülményeket, biztonsági aspektusok fontosak az 5G szempontjából, a spektrum, 5G spektrum kérdése kapcsolatban is vannak fontos témák. A spektrum kiosztás fontos, ugye a 700-as, és 26 az év végére. Fontos befektetéseket, beruházásokat kell végrehajtani, megvalósítani a következő években, ahhoz, hogy kialakuljon egy biztonságos 5G hálózat. Ezt mind figyelembe kell venni, amikor a roamingról beszélünk. Ami pedig a következő kérdést is illeti, tehát ennek a kiterjesztése, tehát két kérdés is foglalkozott ezzel, Egyesült Királyság került szóba, mi történik az Egyesült Királysággal a jövőben. Megint csak azt tudom mondani, és emlékeztetni szeretnék erre. A roaming rendelet az egységes piac egy eszköze nyilvánvalóan, tehát itt van egy belső piac, és aki ennek tagja, az élvezi annak az előnyeit, amit a tanács a parlament kínál. Mi történik harmadik államokkal? Nyilvánvalóan az nem ennek a rendeletnek, a roaming rendeletnek a hatája alá esik, erre, erre másfajta szabályok kellenek. Ansip úr, Stoja képviselő is azt kérdezte, hogy mi történik a nemzetközi esetekkel. Tudjuk, hogy van ilyen előírás a viták következtében itt a törvények. Ugye ez egy anekdóta ebben a videóban, de a Berek rendeletben szerepel, hogy, hogy a nemzetközi hívások kapcsán vannak ö, árak megállapítva, ez működik, tehát ennek van egy lejárati időpontja, ennek a szabályozása, és akkor a kérdés, hogy hogyan döntenek a képviselők. Ennek az oka akkor egyébként az volt, hogy a roaming piac, hogyha valaki telefonál haza például, így nemzetközi hívásokról van szó, akkor más lehetőségek vannak. Itt internet alapú kommunikációs szolgáltatások állnak rendelkezésre, erre ez volt az ok annak, hogy a jogalkotó miért döntött úgy, hogy egy kevésbé szigorú szabályt alkalmaz a nemzetközi hívásokra. És akkor most Ansip képviselő kérdése azt kérdezte, hogy vannak-e példák arra, hogy a növekedtek a nemzeti árak, általános megfigyelése az, hogy a hazai árak csökkennek inkább. Nem mondom, hogy minden egyes tarifa Európában az összes szolgáltatónál. Hát egy százalék biztonsággal nem lehet elmondani, hogy ez, ez a tendencia mindenhol egyaránt érvényesül, de azért a tendencia összességében, hogy a roaming nem befolyásolta a belföldi árakat, a hazai árakat. Azt is kérdezte, hogy vannak-e példák arra, hogy a, ahol a roamingot nem kínálják fel, nem biztosítják. Vannak erre példák. Természetesen ez egy kereskedelmi döntése az üzemeltetőnek, a szolgáltatónak, de a statisztikákat tekintve az emberek szívesen használják a roamingot utazás közben. Ez általában őszintén szólva nem mindig kereskedelmi legnagyobb vonzó számokra. Vannak ilyen vizsgálatok, ahol éppen ezt vizsgálták a hazai piacot befolyásolva, de ezek ritkán példák, általában nem mondhatjuk, hogy nem kínálják a roamingot, mert nem versenyképes a kiskereskedelmi forgalomban, a lakossági ügyfelek körében. A Pokier úr azt kérdezte, hogy van-e, hogyan reagáltak a szolgáltatók úgy általában például a, a nagykereskedelmi szolgáltatásoknál, mint mond, már mondtam az elején, panaszkodtak a szolgáltatók a szabályok miatt. tehát amihez mindig így van, hogy de, tehát valahogy nekik alkalmazkodniuk kell, ők ez ilyet panaszkodnak, ez nyilvánvalóan az európai kultúra része valahol, és nyilvánvalóan idővel elfogadták az új valóságot, ezt a politikai valóságot, vagyis nem hallunk túl sok panaszt a szolgáltatók részéről az utóbbi időben. Tehát nem hallunk itt többet, mint évekkel ezelőtt. Ezt is kijelenthetem. Nyilvánvaló az is egyben, hogy a szolgáltatók hatása gyakorolt hatás nettő küldő vagy nettó fogadót jelente, tehát hát, ki kell térni az emberek, ha utaznak, jobb feltételek alapján tudnak telefonálni, mint már mondtam, azokban az országokban, hogyha megnézzük az ország specifikus számokat a nagykereskedelmi ügyletek területen, és ezt összehasonlítjuk azon rá, eh, díjakkal, amelyek a szabályozott díjakat jelentik, ezek ez alatt maradnak, ez azt jelenti, hogy végül is le tudják fedni a költségeiket. Másrészt viszont, hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol még nem eh, működik ez így, ahol helyenként az üzemeltetők túl sokat fizetnek nagykereskedelmi díjakban. Hogyha megnézzük a társaságokat, akik a fenntarthatóság mellett szóltak, és akiknek ez fontosabb, itt északi országokat említhetném, ahol ilyen korlátlan tarifák, díjak vannak, és ezekben az országokban azt figyelhetjük meg, hogy a fenntarthatóság vagy a hordozhatóság az működik, és itt nyilvánvaló fennáll az, hogy azok az szolgáltatók tudnak üzletet csinálni, akik szolgáltatásokat kínálnak a lakossági ügyfeleknek is, és hát nem túl magasak ilyenkor az árak. Összességében a teljes, az átfogó kép az, hogy pillanatnyilag jól működik a piac, az, hogy a jövőben mi történik, ez egy jövőbeli értékelés hatája alá esik. Bízom ezek után abban, hogy kitértem az összes kérdésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e bármi? Ez, ezekre reagáló kérdés, ha nincs ilyen, akkor ezt a pontot lezárjuk. Nyilvánvalóan ez egy sikersztori, ezt mindenki tudja még azok a polgárok, akik nem elragadottak túlságosan, nem túlságosan lelkesek, még azok is azt mondják, hogy um, azért a roaming ez egy jó megoldás, amire itt a javaslatot tettünk annak idején. Köszönöm. So now we have uh, last... Az utolsó napi rendi pontunk következik. A feedback visszajelzés az EP delegáció részéről. Az a delegáció, amelyik az Internet Governance Forumon vett részt. A 14. ilyen fórumra került sort Németországban, Berlinben itt egy több szakbizottságból érkező vegyes testületről van szó. Itre, Libe, Júri, Imko emberek vettek részt, mint mondtam, Berlinben volt ez november 25 és 29-e között az elnökök konferenciája tíz napnak adott, tíz tagnak adott engedélyt, de a végén nem ennyien vettek részt, de itt ez éppen novemberi Strasburgi ülésszak volt, ezért meg kellett elégedni a parlament részéről négy delegátussal a fórumon. Most szeretném megkérni Galvez Munoz asszonyt, a delegáció vezetőjét, hogy reagáljon erre. Köszönöm szépen. Az Internet Governance Forum a számos érintett párbeszédnek fóruma a digitális területen, és ezt az ENSZ hangolja össze. A 14. éves ülésre Berli megkerült sor november 25 és 29-e között One World, One Net, One Vision volt a címa. A három fő téma az adatkormányzás, digitális kommunikáció, biztonság, stabilitás és megbízhatóság. Az Európai Parlament delegáció mm-hmm, belőlem állt. Én voltam a delegáció vezetője, tehát Lina Galvez Munoz, Marina Kaljurand a Liberészről, Karen Melchior a Juritól és Alexandra Gész az Imkótól tól vett részt még ebben. Azt láthattuk, hogy a fórum egybeesett a novemberi ülésszakkal, Strasburgi ülésszakkal a parlamentnél, ahol szavazásra került sor, méghozzá az új Európai Bizottságot kellett megszavazni. Egy napon a delegátusok visszautaztak Strasbourgba a szavazás miatt az Európai Parlament részéről a német kormány fáradozásait nagyra becsültük, hogy erősítsék a parlamenti komponensát az IGF-nek az egész világon, és a globális dél képviselő is jelen voltak egyébként nagy számban. Az ENSZ főtitkára Antonio Guterres szintén részt vett ezen, beszélt arról, milyen potenciálja polarizáló potenciálja van az adatmanipulációnak az egész világon, e, ugyanis ez aláássa a bizalmat, éppen ezért e, erőteljesebb és közös erőfeszítésekre van szükség. Kijelentette azt is, hogy e, egy technológiai külön megbízottat nevez majd ki, aki felkeresi a ágazatot, a, a civil társadalmat és a kormányokat, hogy segítsen megteremteni a nemzetközi hálózatot. Angela Merkel, a német kancellár kijelentette, hogy a multilateralizmus a fő alapja a további fejlődésnek, a, az új technológiáknak. Továbbra is kijelentette azt, hogy az internet egy globális közös jószág, amit így kell megőrizni, és a internetet nem tudják államok és kormányok egyedüliként szabályozni. Az Európai Parlament részt vette az élénk vitában, amit a parlamenti képviselők folytattak az egész világban. Itt mindenek előtt a mesterséges intelligencia, a nemzetközi együttműködés, a biztonság nyitott internet érdekében, a harmadik pont pedig demokrácia a digitális korban, amikor a szociális áldozatok fontos szerepet játszanak, végül pedig a kritikus infrastruktúra biztosítása. Találkoztunk a civil társadalom képviselővel, mint Gels High. Ez egy dél-afrikai szervezet volt, és arra és bátorítja a fiatal nőket a részvételre. A, a társaság képviselői világossá tették, hogy az arcfelismerés nem a helyesítés, nem annyira megbízható a mm, színesbőrű emberek esetében, mint sokan gondolják. Hasonlóan az mesterséges intelligencia esetében láthatjuk, hogy a társadalmi vonatkozások nem mindig tudatosulnak a szereplőkben. Hmm. Találkoztunk egyébként a windsurf Credit Father of the Internet, és 2005 óta ő az, aki az alelnöke és fő internet evangelistája a Google-nak. A, mindenek előtt a mesterséges intelligencia kérdését vizsgázták Mr. Surf, kijelentette, hogy az mesterséges intelligenciát 1960-as évek óta használják, de még távol állunk attól, hogy tényleges mesterséges intelligenciáról beszélhessünk. Világosá tette, hogy még egy sor kutatásra van szükség. Pozitív példaként aláhúzta a gépes, gépi fordítást, ami meglehetősen sokat javult az elmúlt években, de még számos problémát meg kell oldani. Például a hálózatok, a ö, alkalmazását a nem gender, gender ö, nyelvek esetében, és itt még szociológiai megközelítésekre is szükség van az IT fejlesztések során. Az Európai Parlament képviselői az Internet Society-val találkoztak az icann az Egyesült Államok beli delegációval is beszéltek. Összességében és ezzel érek végére az előadásomnak a delegációk bírálták az emberi jogi szempontból az internet használatát. El, bizonyos országban ennek segítsége lehet nyomni az ellenzéket, és hangsúlyozták azt, hogy mindenki számára biztosítsuk a hozzáférést, ugyanis az internet óriási befolyással bír az emberek mindennapi életére. Ezért fontos ez a demokráciánk működése a civil társadalom szempontjából, de hozzájön ehhez a kis és nagyobb vállalatok sikere is. Harmadik aláhúzták még, a digitális gazdaság fontossága fenntartható növekedés szempontjából. Végül pedig erősíteni kell a magas szintű standardeket, mint a GDPR-t, annak érdekében, hogy a globális szabályozás működőképes legyen. Holger Vencingnek végül szeretnék köszönetet mondani, aki a mentorunk volt az Európai Parlament részéről, és köszönöm, külön szeretnék neki szólni, és még meg is sérültem, amikor Berlinbe kellett utazni, és igen, csak támogatólag lépett fel az egész, fel az egész delegáció során. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, van-e bárki, aki hozzá kívánna szólni mindenhez? Ha nem, akkor szeretném megköszönni önnek, és bejelentem, hogy Katowice Lengyelországban lesz a következő ülés november 5-én és 6-án. Köszönjük szépen az összefoglalót, és ezzel tulajdonképpen végére is értünk a mai munkának. Köszönöm szépen!